Pan przewodniczący! Az elnök. Koleżanki i koledzy, panie i panowie, e, witam wszystkich państwa po wakacyjnej przerwie. Hölgyeim és uraim, szeretettel üdvözlöm Önöket a nyári szünet utáni első ülésünkön. Remélem, hogy mindannyian jól pihentek, azonban az a nyári szünet más volt, mint a korábbiak. A nyári szünet alatt is nyomon követhettük a nemzetközi fejleményeket itt Európában és az egész világon. Ez fontos volt számunkra, ami a gazdasági válságot illet.